találkozni fogunk, mert a belső piaci bizottságban az építőiparral, építőanyagokkal kapcsolatos vita folytatódik, is. előre is köszönjük, hogy ezt figyelemmel fogja kísérni. Köszönöm szépen, Steiler asszony javaslatokat tett, amelyeket följegyeztünk. Az elnökök értekezlete ezeket megvitathatja, és választ adhat az ön által felvetett kérdésekre. Most pedig ezt a vitát befejeztük, és a szavazás erről holnap délben lesz. A következő napi rendi pontunk, kollégák, a következő. A bizottság nyilatkozata a dioxinnal fertőzött takarmány esetének uniós következményei. Dali biztos nyilatkozatával kezdjük. Öné a szó. Honorable members, Madame President. Tisztelt képviselők, elnökasszony, amint önök is tudják, az új évet elrontotta egy kicsit a németországi dioxin szennyezés. Az állati takarmányba bekerült a dioxin. A bizottság szolgálatai szorosan követik az eseményeket, és együttműködnek a német hatóságokkal. Én már bizonyos intézkedéseket is kilátásba helyeztem, amelyek révén garantálható a, az egészséges takarmány, illetve ezek egészségtelen szennyezett takarmányok kivonása a piacról. A német hatóságok már december 22-én azonnali döntést hoztak, miután labor eredmények azt mutatták, hogy állattakarmányba magas dioxin arányt mértek az önkéntesen elvégzett mintákban, és 30 céget érintett a vizsgálat, zsíradék előállító cégekről van szó, de egy konkrétról, különösen, amely állam, állati és ipari zsírok előállításával foglalkozik. November végén a vizsgálatok kiderítették, hogy a szennyezés nem pontszerű, hanem nagyon sok helyre elterjedt, és amíg ezt persze kimutatták és intézkedéseket tettek, kénytelenek voltak az időeltolódás miatt a potenciálisan megszennyezett állati takarmányokat is lefoglalni. 25 ilyen állati termelő céget érintett ez a, dolog, ez a zárlat. Németországot nem hagyhatta állattakarmány azóta sem. 200 ezer tonna állattakarmánynak a 2-től 5%-áig terjedő része potenciálisan szennyezett, és nagyon szigorú megelőző intézkedések eredményeképpen mi ezen cégek valamennyi kereskedelmi tevékenységét felfüggesztették. A szennyezés a baromfitenyésztőket, a tojástermelőket, a tej hasznú marha tenyésztőket is érintették, és potenciálisan olyan állatok is ettek ebből a takarmányból, amelyeket Franciaországban és Dániában mm, tenyésztenek. A botrány kapcsán felszínre került cégek most nem exportálhatnak tehát, a teljes vizsgálat teljes lezárásig Jelenleg most már 4800 termelő egységet érintett a dolog, ezek közül 120 baromfi termelő egység marad lezárva. Valószínűleg a szennyezés észrevételéig már Németország számos országba exportált is ezekből. Most azon vagyunk, hogy a az állati takarmány termékek megfeleljenek minden szempontból az EU jogalkotásnak, az EU normáknak. Betartassuk tehát a legszigorúbb módon a szabályokat. Öröm az ürömben, hogy ez a dioxin szennyezés nagyon alacsony szintű volt, tehát egybehangzó orvosi vélemények szerint az ilyen termékek fogyasztása még közvetlenül nem okozhat semmilyen egészségkárosodást. Ezzel együtt nagyon oda kellett rá figyelni, a bizottság intézkedéseket tett, folyamatos tárgyalásban vagyunk a német hatóságokkal, és minden rendelkezésünkre jutott információt azonnal valamennyi tagállamnak eljutottunk a Rapid Alarm System, a gyors riasztási rendszer keretében, és sőt harmadik országok hatóságait is értesítettük, valamennyi kereskedelmi partnerünk megkapta az információt, és minden olyan cég, amely a gyártásban vagy e, a zsírtermékek importjában érintett. A német mezőgazdasági fogyasztóvédelmi élelmiszerügyi asszonyal Ágner asszonyjal január 5-én találkoztunk, és közös intézkedéseket határoztunk el a további incidensek elkerülése érdekében. A német külügyminiszterrel is kapcsolatban vagyok, és múlt hétvégén megkaptuk valamennyi olyan állattenyésztő egység címét, amely biztosan kapott, vagy potenciálisan kaphatott a szennyezett terményből, szennyezett takarmányból több száz termelettséget kellett most emiatt bezárni. Ez tehát egy nagyon ö, nagy baj, hiszen azért a dioxin szennyezés akkor is súlyos, hogyha az egyes termékekben az aránya nagyon alacsony maradt. A némethatóságok és mi most a teljes felderítés és felszámolás munkáját végezzük, és minden ö, mérési eredményünket közzétesszük, pont annak érdekében, hogy minél gyorsabban lezárható legyen ez a botrány, ugyanakkor ebből konzekvenciákat is kell levonni. Biztos, hogy további intézkedésekre, általános intézkedésekre van szükség az élelmiszerbiztonság tekintetében. Éppen ezért jövő héten Németországból látogat egy szakértői bizottságunk, amely a német hatóságokat segítve a konkrét példa kapcsán a jövő intézkedéseit megfogalmazza. A német hatóságok hozzájárultak e látogatáshoz, és tudom, hogy teljes körű együttműködéssel számolhatunk. Tájékoztatásukra elmondom még azt is, hogy ezt az ügyet a mezőgazdasági tanács is megvitatja jövő hétfőn a januári miniszteri tanácsülésem. A, az incidens rámutatott arra, hogy meg kell újítanunk felügyeleti rendszereinket, annak érdekében, hogy valamennyi európai ország egymással szemben a bizalom gyakorlatát követhesse, és persze a harmadik országokkal szemben is a bizalmat sugározzuk. A zsírok, zsírsavak, takarmányba terülhető zsírtermékek, olaj származékok felhasználására vonatkozóan, tehát a szabályok szigorításán gondolkodunk, olyan jogi követelmények felállításán, amelyek 100 százalékban kiküszöbölhetik a jövőben a dioxin szennyezést. Biztos vagyok benne, hogy ha ezek az intézkedések megszületnek, ezzel élelmiszerbiztonságunk jelentősen javul majd. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig tovább lépünk, a frakciók szóvivői beszélnek, néppárt, Dessúr. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy ilyen tárgyilagosan mutatta be a dioxin botrányt Németországban. Engem felbosszant gazdaként is, hogy újra és újra ilyen botrányokkal kell foglalkoznunk, ahol Gyakorlatilag egyrészt bűncselekmények okozzák a botrány, másrészt pedig a mulasztás. Függetlenül attól, hány jogszabályt alkotunk, Európában az egyik legszigorúbb szabályozás van érvényben, ami a takarmány és az élelmiszert illeti. A legalacsonyabbak a határértékek az olyan anyagok esetében, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, mégsem tudunk hatékonyan vétekezni az ilyen veszélyekkel szemben. Éppen ezért követelnünk kell, és ezért a tagállamok felelősek, hogyha az ügyészség megállapítja, hogy bűncselekményre került sor, akkor a büntetés mértékét nagy mértékben megnöveljék. Az ilyen embereket nem szabad csupán pénzbüntetéssel sújtani, sokkal inkább szabadságvesztéssel kell sújtani őket, annak érdekében, hogy többé ne okozhassanak hasonló kárt. Nagyon örülök annak, biztos úr, hogy biztosította a német a német hatóságokat arról, hogy valóban megtettek mindent, elkövettek minden intézkedést. Németországban jelenleg egy politikai színjáték zajlik, amely tulajdonképpen nem felel meg a dolog súlyosságának. Mindannyian össze kell, hogy üljünk, és ki kell egészítenünk a már amúgy is szigorú jogszabályokat ott, ahol erre szükség van. Egy dolgot már említett, és teljesen támogatom Önt ebben, és a frakcióm nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy az élelmiszergyártásban és más termékek gyártásában is egy szigorú különbséget kell, különbségtételt kell bevezetnünk annak érdekében, hogy ehhez hasonló dolog ne következhessen be a jövőben. Teljes mértékben élvezi a támogatásunkat, biztos úr, hogyha arról van szó, hogy a jogszabályokat tovább javítsuk, hogy az ilyen botrányokat a jövőben elkerülhessük. Köszönöm szépen! Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Róduszt asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony és biztos úr. Kicsit meglepett engem az, amit ön mondott. Én eh, kicsit másként, mást olvastam a sajtóban. Engem is rettentően felbosszant, hogy az élelmiszerbiztonság területén újra és újra botrányok következnek be, ezt nem engedhetjük meg. Bizt, tisztában vagyok azzal, hogy a jogszabályok egyedül nem tudják megakadályozni azt, hogy bűncselekményekre kerüljön soron ezen a téren, mégis mindent meg kell tennünk adakében, hogy a felelősök dolgát a lehető legnagyobb mértékben megnehezítsük. A bizottságnak fel kell szólítani a tagállamokat, hogy a büntetés mértékét vizsgálja felül ezen a téren. A gondatlanság és a molasztás az élelmiszeriparban és a takarmányok kapcsán nem csak pénzbírsággal legyen sújtható. Gyakran ez a pénzbírság olyan alacsony, hogy ez az érintett vállalatok könnyedén kifizetik azt. Emellett az állami ellenőrök tekintélyét is növelni kell. A jelenlegi német példa jól mutatja, hogy az önkéntes ellenőrzés elve nagyon nagy hiányosságokkal rendelkezik. A, nagyon fontos szavatolnunk azt, hogy az etetővájútól egészen a tányérig a szennyező fizetelve érvényesüljön, hiszen az élelmiszergyártás az etetővájónál kezdődik, és nem engedhető meg az, hogy ártatlanok szenvedjenek a mások bűncselekményei miatt. Egyenlőre még nem tisztázott az, hogy ki fogja megfizetni a gazdák veszteségeit. Nyilvánvalóan nem a fizetésképtelenné vált elkövetők lesznek azok, hiszen ez nem lehetséges. Itt el kell gondolkodni egy európai alap létrehozásáról, amelybe az összes gyártónak be kell fizetnie. Az újra és újra fellépő problémák az élelmiszerbiztonság területén egy dolgot újra és újra világossá tesznek, a folyamat teljes láncolatát, mind a takarmány, mind az élelmiszer esetében úgy kell kialakítanunk, hogy szavatolva legyen a teljes visszakövethetőség. Itt javításra van szükség mind nemzeti jogszabályi szinten, mind az EU jogszabályok szintjén. Köszönöm. Köszönjük szépen, mi is. Most a liberális frakció nevében két percben Lapázs kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos úr a nyilatkozatát. Négy hasonló incidens volt tíz év leforgása alatt Európában. Örülni kell annak, hogy a riasztási rendszerünk megfelelően működött. Ezek eh, az incidensek elfogadhatatlanok. Az európai fogyasztók egészségét nem lehet eh, kitenni egy olyan rendszer alkalmazásának, amely csak a költség csökkentése a lényege, és eh, az sem lehet, hogy a szankciók ne legyenek elég magasak. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez az állampolgárok számára, biztos úr, és hallottunk arról is, hogy cél az, hogy a az ipari célú zsírokat a takarmány célú zsíroktól elválaszták, de legyen ez kötelezettség, és ne csak egy lehetőség a gyártási folyamatban, azért, hogy biztosak lehessünk etéren. A másik természetes az, hogy így lehet meg szervezni a fizetőképtelenséget, de mit lehet tenni azért, biztos úr, hogy az, ezek a cselekmények ne maradjanak büntetlenül, hiszen a legfontosabb a biztonság. Másik kérdésem, mit kíván lépni azért, hogy javuljon az államok által bevezetett felügyelet, hiszen három hét telt el, azon pillanattól fogva, hogy a, ezt a zsírt leszállították, addig, amíg végre a riasztás megtörtént. Ön is fogyasztó. Mit gondol, lehet itt a helyzetet javítani? Biztos úr, köszönöm. Köszönöm, Löpás asszony. Hol Sling úr két percben a zöldek részéről? Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! azt látjuk, hogy a fogyasztók bizalma igencsak megrendült ismét, és a fogyasztók felteszik maguknak a kérdést, mit tesznek a nemzeti hatóságok, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy tulajdonképpen a szennyezőket megleckésztesse. És biztos úr, ez nem egy buta véletlen volt. Én időközben már azt gondolom, hogy a rendszerben van a hiba, bizonyos vállalatok több milliós összegekre tesznek szert, több milliós nyereségre, és a fogyasztók iszák meg ennek a levét. Azt hiszem, hogy itt kell a megoldást keresnünk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy az ellenőrző szervek miért a rossz helyen keresik a hibát. Németországban nagyon kicsi azon vállalatok száma, amelyek takarmányt gyártanak, miért nem végeznek célzott kontrollokat, és miért hagyatkoznak az önkéntes kontrollra, ellenőrzésre egy kockázat alapú ellenőrzése van szükség európai szinten, és kérdezem öntől, biztos úr, mit tesz az EFSA ezen a téren? Német ügyről van szó, vagy esetleg Európában vannak további esetek is, amelyekre még nem derült fény? Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy egy pozitív listára van szükségünk, amely leírja, hogy mi kerülhet a takarmányba. Emellett egy szigorú ellenőrzési eljárást is be kell vezetnünk a vállalatok esetében. De ami a legfontosabb, a politika sok területén egyfajta más gondolkodást kell érvényesítenünk, hiszen a takarmánynak alapvetően a termőterületekről kellene érkeznie, és nem pedig ipari üzemekből. És emellett pedig a gazdáknak is tudniuk kell, hogy honnan érkezik a takarmány. Ezt kell biztosítanunk, ezt kell szavatolnunk. Ez a legfontosabb, hiszen végérvényben az egész mezőgazdaság viseli annak kárát, amelyet néhány bűnöző elkövet, és ezt alapjában véve meg kell akadályoznunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nicholson úr következik egy percben a konzervatívak képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy együtt érzek sok német gazda, gazdával, és Észak-Írországban két évvel ezelőtt volt hasonló esemény, hasonló gyakorlaton mentünk keresztül. Elmondhatom, az emberek szenvednek ettől, vagyis az emberek, akik szenvednek, ezek a gazdák, akik nem tehetnek róla, hogy milyen forrásból származik a takarmány. Hallottunk a bűncselekményekről, úgyhogy itt bűnös szándékról van szó, és miért teszik ezt? Ezt tudni kell, biztos úr, most sok pénzt szereznek, plusz pénzt ebből, akkor bíróság elé kellene őket állítani. Világossá kell tenni, nem az élelmiszer termelők a felelősök, hanem azok, akik a takarmányt szállítják, ők a felelősek, és ellenük kell lépni azért, hogy ez többet ne forduljon elő, mert vissza kell állítani a fogyasztó bizalmát. Megértem, hogy megrendült a fogyasztó bizalma ebben az időben, hiszen tudjuk, hogy mi történt, és nem szabad megengedni, hogy ez még egyszer előforduljon itt új jogszabályra van szükség a nagykereskedőkkel kapcsolatosan, vagy hajtsuk végre, ami már megvan. Köszönöm szépen. GUE NGL Wills képviselő két és fél percben. A német takarmánygyártásban 1999 óta csak Németországban öt botrányra került sor, a takarmánygyártók és az élelmiszergyártók úgy tűnik egyáltalán nem törődnek az EU irányelveivel és a nemzeti törvényekkel, hogyha arról van szó, hogy olcsó élelmiszerekkel nagyon nagy nyereségre tegyenek szert. Az élelmiszeripari verseny a legalacsonyabb árakkal vívott verseny nagyon nagy méreteket öltött Németországban, és ezért próbálják lenyomni a takarmány árát. Az állami ellenőrzés szinte nem is létezik a takarmánygyártásban, az állam főként a gyártók önellenőrzésében bízott, és nem fizette meg a képzett szakembereket. A biodízel gyártásból került tek került dioxin tartalmú zsír, zsíradék a takarmányba. Ez a dioxin mérgezés elkerülhető lehetett volna, hogyha a zsírokat megvizsgálták volna a dioxin tartalmukat illetően, mielőtt a takarmányba keverték volna őket, ez esetben a szennyezés időben feltűnt volna, fényderült volna rá. Most pedig újra számtalan fogyasztót terhel, egészségét terheli a dioxin szennyezés. Az általunk felvett dioxin 80% az állati eredetű élelmiszerek, tehát tej, tojás és hús révén kerül az emberi szervezetbe. A Foodwatch joggal követeli azt, hogy a takarmány gyártókat kötelezni kell arra, hogy a takarmány minden egyes összetevőjét ellenőrizzék dioxintartalmát, illetően mielőtt az összetevőt belekeverik a takarmányba. Egyetlen olyan összetevőt sem szabad a takarmányba keverni, amely nem felel meg az érvényes határértékeknek. A szennyezett takarmány összetevőket el kell pusztítani. Csak is így szavatolható az, hogy a további szennyezések elkerülhetők legyenek. A laborokat is kötelezni kell arra, hogy az esetleges átlépését a határértéknek azonnal jelezzék az állami hatóságok felé. Emellett a visszakövethetőség elvét is maximálisan érvényesíteni kell. Az aktuális és az eddig élelmiszer botrányok Németországban megmutatták azt, hogy az állami rutin ellenőrzések ele- elengedhetetlenek, mind a gazdák, mind a takarmánygyártók esetében. Hogyan szeretné ön ezt megvalósítani, biztos úr? Köszönöm szépen! Köszönöm. Pascal úr az FD frakcióból, de nem látom őt. Akkor azonnal tovább lépünk, és átadjuk a szót Liza úrnak két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák! A fogyasztók és a gazdák a fogyasztókat és a gazdákat meg kell, jobban meg kell védenünk a felelőtlen takarmánygyártókkal szemben, és európai szinten fel kell lépni velük szemben. A kolléganőm éppen csak Németországról beszélt, de hasonló botrányokra került sor már a múltban más tagállamokban is. Először is az ügyésznek kell fellépnie, itt bűncselekményekről van szó elsősorban. Reménykedem abban, hogy a német ügyészek és az esetleg még más érintett hatóságok más országokban, hiszen Hollandiát is említették már a láncolat egyik részeként, Reménykedem tehát abban, hogy ők gyorsabban munkálkodnak, gyorsabban dolgoznak mint, majd, mint az ír ügyészek, hiszen egy 2008-as botránya kapcsolatban csak most ítélték el ott a felelősöket. Összességében tehát gyorsítanunk kell a folyamatokon. És nagyon fontos, hogy ezt a botrányt a megfelelő helyen kezeljük. Az értékek a legsúlyosabb esetekben négyszeresét tették ki a határértéknek, és ez nagyon súlyos eltérés, Azonban a határértéket úgy határozták meg, hogy csak százszoros túllépés esetén jutunk el egy olyan tartományba, ahol állati kísérletek esetében egészségügyi károsodást állapítottak meg. 1999-ben Belgiumban például 900-szoros volt az értéke a jelenlegi EU-s határértéknek. Emellett EU-s intézkedésekkel 1990 óta különböző intézkedések révén egy tizedére csökkentettük a szennyezések mértékét. Mindezek ellenére az láncolatban intézkedésekre van szükség európai szinten. Dioxin ellenőrzésre van szükség, el kell különíteni a különböző eredetű zsírokat, és egy tisztasági irányelvet kell meghatároznunk EU szinten az élelmiszerek számára, és emellett olyan szabályokra van szükség, amelyekkel megakadályozható, hogy ilyen bűncselekményekre kerüljön sor a jövőben. Köszönöm. Köszönjük, Líze úr. Most egy percre Capulás Santos kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem ismételhetjük elégszer, hogy Európának a leg szigorúbb szabályokkal kell rendelkeznie, és ez így is van egyébként papíron, minden országnál szigorúbb a szabályozásunk, ezt nem szabad fellazítani, megkérdőjelezni, mind a fogyasztói, mind a termelői oldalról, mert ez a befektetéseket vonza. Ez a németországi szennyezés, amely ha a máshol történt volna a világban, akkor valószínűleg erről nem is tudna senki máig, de jó, hogy az Európai Unióban ezt fel lehet tárni, ugyanakkor amit történt az elfogadhatatlan, a felelősséget felelősségre kell vonni, mert ez bűncselekmény és nem véletlen műve. És hogy honnan jön maga a szennyező anyag, az sem világos még eddig, a felelősség lehet, hogy a hatóságoké is, mert nem volt jó vagy a kommunikáció, vagy az ellenőrzés, a hatóság és a cég, vagy a cégek között. Tehát itt rendszerhibák is vannak, amelyeket a bizottságnak a vizsgálata során ki kell majd mutatnia. Köszönjük szépen. Most Reimers képviselőasszony kap szót két percben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A jelenlegi dioxin baleset nem egyszerűen botrány, amely Európa hírét rontja, hanem arra mutat rá, hogy a nagy költségek ellenére a mezőgazdaságban és minden erőfeszítés ellenére egyre több az, aki gyorsan szeretne és olcsón élelmiszer termelni, óriási a harc, és egyesek, egyre többen bűnös eszközökhöz nyúlnak ebben a kemény versenyben. Nem biztos, hogy a további szabályalkotással oldjuk meg a helyzetet, mert ha még nagyobb lesz a teher a termelőkön, akkor még keményebb lesz a, a verseny, és a kriminális energia azokban, akik hajlandók szabálysértést elkövetni nem fog csökkenni. Tehát valahogy az ellen kéne, föl, az ellen kéne föllépni, hogy mindenki mindenáron mindent olcsóbban legyen kénytelen kínálni. Magam is konkrétan megéltem azt, hogy kolléga, kollégám mesélte nekem, hogy mennyire büntetlenül megmenekülnek azok, akik ilyesmit csinálnak. Szeretném a bizottságtól tudni azt, hogy hogyan próbálja megvalósítani azt, hogy az élőmiszerek értéke megmaradjon a piacon. Köszönöm. Stesz, Stász kolléga kapos szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, kedves kollégák, biztos úr. Ez a botrány dejavű érzéssel tölt el 12 évvel ezelőtt Belgiumban pontosan ugyanez volt a helyzet, és időközben is sok apróbb ilyen eset történt. Mindig az az ok, a motiváció, hogy vagy az élelmiszerágazatban, vagy a takarmányágazatban valaki úgy akar takarékoskodni, hogy közben bűncselekményt követel, becsapja partnereit, és végsősorban a fogyasztóknak árt így. Tehát szükséges lenne itt is egy stressztesztet végrehajtani, mint a banki ágazatban, hogy a jogalkotás mennyire hatékony ezen a területen, hogy be lehet-e az ellenőrzést lehet-e foganatosítani az ellenőrzést, és hogy mennyire hatékony az önellenőrzés. Mire van szükség esetleg a központi hatóságok részéről kiegészítő ellenőrzés keretében? Meggyőződésem, hogy több ellenőrzésre van szó, szükség. Az írországi EU ügynökség, élelmiszerbiztonsági ügynökség két missziót folytatott le az utóbbi időszakban mindössze. Ennél sokkal többre lenne szükség, hogy az ilyen esetek elkerülhetőek legyenek. A kíros Páska, opios... Páska úr, akinek a demokrácia, Európa nevébe kellett volna szólnia, most megérkezett. Átadom neki a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Unió számos rendeletet, jogszabályt hozott, amelyek azt a benyomást hivatottak kelteni, hogy az Európai Unió számára nagyon fontos az élelmiszerek minősége. Nagyon sok tisztviselő és számos intézmény Bizonyos európai szintű minőséget hivatottak tehát szabatolni. Most azonban láthatjuk, hogy hogyan működik ez az egész. Európa, Európában egyre terjednek a szennyezett élelmiszerek, és a bürokra, bürokratikus rendszer nem tudja, hogyan bánjon a helyzettel. Hogy még jobban leírjuk a helyzetet, nézzük meg, hogy milyen koktélt kevernek a gyártók. A dioxinok tulajdonképpen az egyik legveszélyesebb anyagokhoz tartoznak, amelyeket az emberiség valaha is gyártott. Nagyon nagy veszélyt jelentenek az egyes sejtek számára, a fej, az emberi fejlődés számára. Öm, nagyon nagy hatással vannak például a hormon háztartás zavaraira, illetve zavarokat okoznak a hormonháztartásban. Emellett a szervezet tárolja a dioxint, nem tudja leépíteni azt, és egy rizszem méretű dioxin mennyiség körülbelül egy millió embert tud ö, ö, szennyezni, szervezetét tudja szennyezni. 2010 márciusa óta a Harlas und Jens vállalat ö, körülbelül 3000 tonna ilyen ö, szennyezett takarmányt hozott forgalomba. És az én kérdésem biztos úr az volna, hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen vállalat, amely több ezer más vállalatnak szállít anyagokat, nem képezi ellenőrzések tárgyát. Hogyan néz ki az egyes hatóságok együttműködése Németországban, hogyha lehetségesé válik, hogy egy ilyen vállalat tulajdonképpen megkerülje az ellenőrzést? Mi a helyzet az állatorvosi, állategészségügyi ellenőrzésekkel, amelyek 2010 március óta nem tudták kimutatni a szennyezést, és hogyan bánnak a, ezek az élelmiszerekkel, miután világosá vált, hogy szennyezettek, mi történik velük. Haladunk tovább a felszólalók listájában. Wojciechowski úr, a következő felszólaló egy percet kap. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony botrányról van szó, de szerintem nem csak botrány, ez, hanem igen nagy fenyegetés, több ezer ember esetében az egészségüket, életüket fenyegeti mindez, és nagyon remélem, hogy a felelősöket megbüntetik. Ez az eset el kell, hogy gondolkoztasson bennünket arról, hogy milyen mezőgazdasági modellünk van itt az EU-ban. A mezőgazdaság iparrá vágt, a húst is termelik, hatalmas gazdaságaink vannak, takarmányiparunk van, az állatokat dioxinnal vagy GMO takarmányjal etetik, és ez nem garantálja az élelmiszerbiztonságunkat. Vissza kellene térni a régi gazdaságokhoz Európában, amelyek maguk termelik a takarmányt, erre már van példa, például Hollandiában. Köszönöm, Leotár asszony, egy percben a következő hozzászóló. Biztos úr, 2010 márciusában a cég már tudta, hogy a termékeinek a dioxin szintje veszélyesen magas. Hogy lehetséges az, hogy nem volt valamilyen hivatalos vagy állami ellenőrzés náluk? Van-e elég ellenőrzés a biztonság garantálására, mert ha lenne, akkor a dioxin válságot el lehetett volna kerülni. Itt nem mindig a, csak a dioxinválságokról van szó, hanem például a klónozott termékek, amelyek tavaly megjelentek az üzletekben ellenőrzés nélkül. Úgy látom, hogy a az ellenőrzés hiányzik, sőt, az ellenőrzés eredményét nyilvánosságra kell hozni, hiszen az élelmiszereink biztonságáról és az állampolgáraink egészségéről van szó. Szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy gondoskodjon róla, hogy támogassa azokat a gazdákat, akik nem tudták, hogy az állatokat mérgezett étellel etetik. Enyó úr, egy percben. Én brit tojástermelő vagyok, a dioxin fertőzés azt mutatja, hogy sokkal szigorúbb szabályokra van szükség itt az állatok takarmányozását illetően. Az EU lelkes a bioüzemanyagok terén, de ennek váratlan következményei lehet. Ez nem fogja megoldani a problémákat. A németek rájöttek a problémára, értesítettek minket, és megfelelő lépéseket tettek. Az Egyesült Királyságban átfogó rendszerünk van, ez azt biztosítja, hogy ott a gazdaságokban gondoskodjanak a takarmányról, és hasonló incidensek ezért valószínűleg nem történhetnek meg. Éppen ezért ezt a... Köszönjük szépen! Következő felszólalunk Danka. Danta. Danten úr, köszönöm. Önök asszony, biztos úr, először is örülni kell. Ma beszélünk a válságról, és ez azt mutatja, hogy a rendszer mégiscsak működött. A mi standardjaink, a fogyasztóvédelem terén a legmagasabbak, úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni a fogyasztónak. De a rendszer nem működött megfelelően, és még mielőtt egy újat találnánk ki, előbb szakértőkkel kell megnézetni azt, hogy miért volt ez a késedelem a probléma felderítésében. Föl kell tennünk a kérdést, mi volt a késedelem oka. De úgy tűnik számomra, hogy fel kell tennünk a kérdést arról is, hogy miért következett be. Egyrészt elítéljük ezt a bűncselekményt, de a mezőgazdaság élelmiszertermelési ipart arra kényszerítettük, hogy a lehető legalacsonyabb költségen termeljen, és most látjuk, hogy ezeket a cselekményeket nem is lehet minősíteni, és mi sem vagyunk védve a következmények ellen. A büntetéseket elő kell irányozni, biztos úr, ha ez így történt. A másik kérdés pedig, hogyan fogjuk azonnal támogatni, kiemelem, támogatni az érintett gazdákat, hiszen a haszon olyan csekély, hogyha nem kapnak támogatást, akkor még annak ellenére, hogyha előleget kapnak is, el fognak tűnni a piacról, és hamarabb, mint hogy ez az egész eljárás lebonyolódna. Tudjuk, hogy ez mennyire lassú. Köszönöm. Köszönöm, ez ugye kérdés volt a felszólalóhoz. Danta úr, kérdést intéztek önhöz. Kíván rá válaszolni? Feltehetik a kérdést? Igen. Nem halljuk a felszólalót, mikrofon. Nem halljuk a kérdést. Igen, szeretnék kérdést föltenni. Azt mondta Dantan úr, hogy alapvetően működik ez a rendszer. Szeretném megtudni tőle, hogy, hogy tudja, hogy olyan fogyasztók fedezték föl a szennyezést, akik erre nem voltak egyébként minősítve, és igenis vannak olyan felmérések, amelyek szerint a polgárok mozgósíthatók, hogyha a saját érdekeik, fogyasztóvédelmi érdekeik erre ösztönzik őket. 30 másodpercben válaszolhat Dantan úr. Oui, je pense que le collègue... Igen, úgy gondolom, hogy a kollega, aki kérdést tett föl, inkább kommentát akart fűzni a helyzethez nem is kérdésről van szó. Tudjuk, hogy a rendszer, hogy is mondjam, csődöt mondott, de az európai fogyasztók számára ki kell emelni azt, hogy a mi védelmi rendszerünk mennyire szigorú. Nekünk van a legmagasabb standardünk a világon, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy nem vettük észre, mi történt. Köszönjük, menjünk tovább a felszorulók listáján. De Castro úr kap szót egy percben. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Megköszönöm biztos úrnak, hogy beszámolt nekünk az esetről, mert a fogyasztók megnyugtatása fontos, és lesz még erről egy meghallgatás, erről egy eszmecsere, részletesebben is. Az élelmiszerbiztonság az európaiak számára fontos, kiderült, hogy nem elég átláthatóak az ellenőrzések, ezt javítani kell, hogy jobb legyen az ellenőrzés. A parlament tavaly már elfogadott egy jelentést az agrártermékek minőségére vonatkozóan, első olvasatban rendeletet alkottunk a fogyasztók védelmében. Ebben a kötelező származási hely megjelölésről volt szó. Ez jó újdonság volt, de december 8-án az egészségügyi tanács ezt a folyamatot megállította, és most ennek kapcsán, a szennyezés kapcsán most az Európai Parlamentnek újra kéne fogalmazni ezt a követelést. Szerintem a parlament jó irányban halad, mert mi a fogyasztók oldalák vagyunk, oldalán vagyunk, szeretnénk látni, hogy a bizottság is így viselkedik. Másfél percben most Paul használ. Och tack, herr kommissionär mina ärade damer och herrar! som flera kolleger redan har påpekat Biztos úr, kedves kollégák, mint nagyon sok kollega már jelezte, szeretném elmondani, hogy egyetértek a következő dolgokkal. A jelenlegi szabályozás nagy részben működik. Nem ott van a probléma, hanem a probléma abban keresendő, hogy betartják-e ezeket a jogszabályokat, ellenőriznek-e és vannak-e megfelelő szankciók. Emlékeztetni kell arra, hogy amikor jogszabályokat alkotunk, akkor nem hozunk létre szankciórendszert. Az EU szintjén nem tudjuk a dolgokat ezért kezünkben tartani. Tudom, hogy nagyon sok törvényt hozunk, de ezek valahogy a semmibe vesznek, és a biztos emlékeztetett minket igen fontos dologra. Én jelentéstevője voltam egy rendeletnek, amely a takarmány ellenőrzés alapja. A biztos úr föltette ezt a kérdést. Szigorú ellenőrzésről van szó. A zsírok és az olajok szigorú kontrolljáról van szó, amelyeket egyébként felhasználnak takarmánykészítésre. Különböző tiltások vannak érvényben, de még mindig vannak olyanok, akik nem teszik meg, ami a feladatuk, és nem szabad ezért szankcionálni a fogyasztókat. Két percben Ronzuli asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Számomra nagyon fontos, azok után, ami az elmúlt hetekben történt, hogy vitát tartsunk az élelmiszerbiztonság témájában. Hogy mennyire egészségesek és biztonságosak azok az élelmiszerek, amelyeket napról napra elfogyasztunk. Biztosak vagyunk abban, hogy az, ami a tányérunkon van, valóban egészséges. A az élelmiszereknek nyilvánvalóan magas minőségűeknek kell lenniük. Állandó ellenőrzésre van szükség a gyártástól egészen az élelmiszer elkészültéig. Ez az egyetlen módja annak, hogy a mostanihoz hasonló szennyezések elkerülhetőek legyenek. A feldolgozott termékek esetében mindenképpen nagyon fontos a címként jelölni a származási helyet, De Castro kolléga már utalt erre. Védeni kell a fogyasztók jogait, nagyon fontos, hogy a fogyasztók ismerjék, hogy honnan származik az adott élelmiszer. Az élelmiszerek biztonsága csak akkor szavatolható, hogyha mindenki felelősséget vállal. A jogszabályokban, az európai jogszabályokban már most fennáll a lehetősége annak, hogy biztosítható legyen, hogy az élelmiszerek biztonságosak legyenek, és a kockázatok a leg kisebb mértékűre csökkenthetők legyenek, nekünk azonban napról napra gondoskodnunk kell arról, hogy az ellenőrzések még hatékonyabbá váljanak. Szeretnék utalni arra, hogy holnap az olasz parlament el fog fogadni egy törvényt, annak érdekében, hogy kiterjesszék a kötelező származási hely megjelölést annak érdekében, hogy a biztonsága továbbiakban növelhető legyen. Legyen szó zöldségfélékről, italokról, sertéshúsról, mindezek esetében kötelező lesz ez a címkézés. Azt hiszem, Ebből a törvényből kell kiindulnunk, ezáltal javítva az átláthatóságot és a fogyasztók jogait. Ez a legfontosabb annak érdekében, hogy szavatolhassuk a biztonságos és egészséges táplálkozást. Úvszkog asszony egy percben parancsolja. Eh, <clears throat> Tack så mycket, fru talman, och Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Felmerül a fontos kérdés, hogy hogyan lehet megelőzni az újabb eh, botrányokat. Jó az, hogy a biztos úr ellátogat majd Németországba, és megvitatja ezt a eh, kérdést. Valaminek történnie kell most már, és nagyon szigorú szankciókra is szükség van, a tagállamoknak be kell látniuk azt, hogy tenniük kell valamit, és valamit tenni kell a megfelelő ellenőrzés irányába. Egyetemű az, hogy független szerveknek kell ellenőrizniük a, az ágazatot. Nagyon fontos az, hogy olyan élelmiszerek is megjelentek, amelyeket emberek fogyasztanak, egyre inkább arra törekednek az előállítók, hogy olcsóbb termeket kínáljanak, viszont a fogyasztók nem szeretnének mérget tartalmazó élelmiszereket fogyasztani. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Párvánova asszony lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégek! A dioxin szennyezés, amelyről ma beszélünk, az nem csak több ezer fogyasztó egészségét veszélyeztette, hanem ez felfedett egy hiányosságot az élelmiszer nyilvántartási rendszerünkben is. Egyértelmű, hogy a német hatóságok, illetve a bizottság maga sem volt képes arra, hogy ellenőrizze azt, hogy ezek az szennyezett termékek hogyan kerültek bele az ellátási láncba. Gyakran a nyomon követhetőséget teherként éli meg az iparág, de emiatt fordulhat elő az, illetve ennek hiánya miatt fordulhat elő az, hogy egy ilyen fajta vészhelyzettel állunk szemben. Nagyon szeretnék két kérdést feltenni a bizottságnak. Először is meg tudják erősíteni azt, hogy a szennyezett termékekből egyik sem került bele az élelmiszerláncba, például a feldolgozott élelmiszerekben, másodszorban pedig hajlandóak-e arra, hogy megerősítsék a nyomon követhetőség és információs intézkedéseket, hogy meg lehessen védeni a fogyasztókat a jövőbeli hasonló szennyezéstől. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Most Köztinger asszony a szó két percben. Tisztelt biztos úr, az európai fogyasztók a német dioxin botrány miatt bizonytalanok, és éppen ezért nagyobb ellenőrizhetőséget és nyomon követhetőséget követelnek. Végső soron különböző élelmiszeripari konszermek hanyag magatartása miatt kárt szenved az európai mezőgazdaság. Éppen ezért a bizottságnak fontos feladata, hogy az európai minőségi termelést a mezőgazdaságban helyreállítsa. A felelősöknek a felderítése és a kárenyhítés a német dioxinbotrányban csak a kezdet, Gyors és átfogó intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az élelmiszergyártók körében az ilyen további eseteket megakadályozzuk. A élelmiszerellátó lánc természetesen nem lehet szemétdomb, ide nem kerülhet ilyen termék. Éppen ezért szeretnénk, hogyha szigorúbb európai szabályozásnál, különösen a, közlek, a szállítás területén. Ennek elengedhetetlen feltétele többek között az átfogó és szoros ellenőrzés egy olyan termelő, aki évente több ellenőrzést is kap, természetesen meg fogja érteni akkor a gyártóknak az álláspontját. A konkrét esetben gyakorlatilag egy önfeljelentés történt, a illetékes hatóságok pedig megfelelően reagáltak. Azonban fontos, hogy itt a jogtalanul károsított gazdákat támogassuk. A kár, ami keletkezett, semmiképpen sem az ő általuk viselendő kár. Elmúlt pénteken a disznó feldolgozásban az árak a kétszeresükre növekednek, gyakorlatilag egy 3%-os növekedés volt. Az elmúlt hetekben megemelkedtek az élelmiszerárak is erősen, éppen ezért így gyors megoldásokra van szükség. A mezőgazdasági termékekbe vetett bizalmat sem nem szabad a profithajhászásnak kitenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben Styler asszony a szó. Thank you, Madam nagyon szépen köszönöm. A dioxin egy nagyon veszélyes vegyi anyag, amely rákkeltő hatású. És ugye a táveléklánc végén, tehát igazából ritkán használnak olyan anyagokat, amelyeket a bioüzemanyagnál használnak. A Slégvég-Holsteini Agrárminisztérium kimutatta, hogy a tápan 77-szerese volt bent a dioxin mennyiségnek, mint a megengedett. Nagyon fontos, hogy az európai fogyasztókat megvédjük, az ilyen szennyeződéstől kell megóvni őket. De mire megkongatják a vészharangot, az egész történet elharapozott Németországban, sőt más országokban is. Ha úgy tetszik, az ABC polcairól eltávolították a baromfi termékeket, a, hogy emlékszünk, hogy van a dioxin veszély ami az olasz, a, az északír marha termékeket, az olaszországi és írországi más termékeket illeti. Ez a vészharang megkongatása többször előfordult. Mit fog a bizottság tenni, hogy ne kelljen állandóan vészharangokat kongatni? Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig Danielis úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, 12 évvel azután, hogy Belgiumban kitölt a dioxinbotrány, most itt van a dioxinbotrány Németországban. Bár ez egy fegyelmezett ország, megbízható intézményekkel, Hát úgy tűnik, hogy az ellenőrzési rendszer nem elég szigorú, ezt mondják ők, a németek. Nem eléggé hatékony, nem elég objektív, de valóban hatékony szankciókat kell bevezetni. A hiányosságokat fel kell oldani, éppen a gazdasági válság idején. Mert éppen itt az illegális eljárások valóban az árak lenyomásához vezethetnek, ármanipulációhoz. Ne várjunk addig, amíg a problémák maguktól megoldódnak azáltal, hogy ugye javul a gazdasági helyzet, a fogyasztók teljes információra tarthatnak igényt. Tájékoztatni kell őket. És bár szigorú szabályaink vannak a közegészségügy és a környezetvédelem, az állatvédelem területén, de arról is gondoskodni kell, hogy alkalmazzák ezeket a szigorú szabályokat. Megfelelő politikát kell folytatni, elnök asszony. Most pedig Obermeyer úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem óvatlanság, hanem szándékos bűncselekményről van szó. Mire van szükség? Nagyon jó lenne, hogyha a a címkézési kötelezettség nem csak a vágóhidat kell fentütesse, hanem egyéb ö, információkat is. Tudatosan félrevezetik a fogyasztókat. A tanulmányban kiderül, hogy az emberek szívesen adnának ki pénzt, ha tudnák, hogy mi honnan jön és hova érkezik. A táplálékláncot teljesen át tudnák tekinteni. Szigorú ellenőrzésre van szükség, hiszen úgy nem, nincsen Igazából tehát nem az Európai Unió biztonsági ügynöksége foglalkoztat ezzel a kérdéssel, nem élelmiszer ellenőrök. Ami a zsiradékterméket illeti, a zsiradék ipari felhasználását, ez egy másik dolog. Szerintem ugye elhangzott az, mindaz, amit az ember az állatoknak okoz, az embere visszaüt. Minden az a szemben elkövetett bűn, ha úgy tetszik. Most pedig a spontán felszólalók körében nagyon sokan kértek szót, Sajnálatos módon nincs lehetőség mindenkinek megadni a szót, mert elég kevés az időnk, éppen ezért, ha megengedik, az ötre fogom korlátozni, öt felszólalóra, két néppárti, két S, S plusz D, és kettő pedig az európai konzervatívok részéről kap szót. Nagyon fontos a politikai egyensúly, és Ferreira úr is megkapja a szót, aki kért már szót korábban, de nem láttam sajnos tehát hatan szerepelnek összesen a politika egyensúly jegyében. Sajnálatos módon továbbiakat nem tudunk felvenni. Elsőként meg Guinness asszony kapja meg a szót. Tessék egy percre. Köszönöm szépen. Írországban két évvel ezelőtt, 2008. decemberében volt egy problémánk. Mit csinált a bizottság az elmúlt két évben, hogy elkerülje a jelenlegi válságot? Van egy konkrét kérdésem. A tagállamok hatóságai kérik az útmutatást a Szankó főigazgatóságtól. A táp higiéniával kapcsolatban. Szeretnék útmutatásokat kapni. Kérem szépen ma este kötelezze már el magát arról, hogy ezt megteszi. A kérésnek eleget tesz. Aztán meg kell határozni a magacs kockázatot rejtő termékeket, folyamatokat, és azokat a helyszíneket, ahol magas kockázatú termékeket gyártanak, vagy állítanak elő. Aztán el kell um, zárni azokat a termékeket, amelyeket az állatok tápjaként kívánnak felkalmazni. Nem hiszem, hogy ehhez Einsteinnak kell lenni, hogy rájöjjünk arra, hogy különbséget kell tenni, és végig ellenőrizni kell a teljes táplálékláncot. Azokat kell ö, úgymond kifigyelnünk, akik állandóan az árakkal manipulálnak, ezeket a helyzeteket kialakítva. Több milliót, milliárdot elvettek. Sajnos lejárt az egy perc, mondja az elnök asszony. Most pedig Kaltenbach asszony egy percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Nem vagyok eh, az agrárromantikának a híve, tehát eh, nyilvánvalóan nem nagyon hiszek a boldog tyúkoknak és eh, sertéseknek a történetében, de látnunk kell, mit élünk meg minden nap. Nyilván az európai fogyasztóknak joga van ahhoz, hogy olyan élelmiszereket találjanak a boltokban, amelyek biztonságosak. Éppen ezért az első nagy kérésünk, követelésünk az lenne, hogy ellen, szigorítsák. A mai vita megmutatta, hogy nem más európai agrárstruktúrára van szükségünk. Ma itt ül az a biztos is, aki felelős a élelmiszer biztonságért, éppen ezért neki is mondanám, hogy az agrárreform területén tanulnunk kell a jelenlegi botrányból, és Európában az agrárgazdaságban olyan struktúrát kell teremtenünk, amely egyik oldalon a mezőgazdaságnak a szükségleteit, ugyanakkor másik oldalon a fogyasztó biztonságát is garantálja. Éppen ezért azt kérném, hogy ebből a botrányból tényleg tanuljunk valamit. Elnök, köszönöm szépen, most a szót Svolf úr kapja. Egy percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos hasonló incidens történt már az elmúlt években, és azt gondoltam volna, hogy a nyomon követhetőség, illetve a minőségbiztonság fontosságát most már megértettük, és megvannak a megfelelő intézkedések ahhoz, hogy meg lehessen ezeket az incidenseket előzni. Számos komoly kérdést kell feltennünk. Először is nagyon veszélyes ez a fogyasztói bizalom szempontjából, illetve az iparák hitelessége szempontjából. Másodszorban mindig a gazdálkodók azok, akik ártatlanok, ők azokat aránytalanul érint a következménye mindennek, és örülök annak részben, hogy a bizottság és a német hatóságok megfelelő arányos intézkedéseket tettek, amikor rádöbbentek arra, hogy probléma van. Ugyanakkor Számos komoly kérdést kell feltenni, viselkedéssel kapcsolatos kérdést az iparágban. Sokkal több mindent kell tenni a megelőzés szempontjából, többet kell tenni a büntetések szempontjából, és elnök megszakította, lejárt az egy perc volt őrnek, és következőként Ferreira úr kapja meg a szót. Obrigado, Sr. presidente, Sr. comissário. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr, elnök azt mondta, csak a szennyezett termékek, dioxintartalmú termékek és ezek eh, piaci értékesítése súlyos eh, cselekmények. Természetesen meg kell állapítani a felelősséget, de a szennyezett termékek forgalomba hozatalát kell megakadályozni. A kérdés az, hogy a rendelkezésre álló szabályok azok valóban hatékonyak-e? Valóban alapot képeznek-e a közös agrárpolitikában? Ugye a piacorientáltság kérdése merül fel, ennek a megkérdőlezése ami a, a nagy agráripari üzemeket életi. Nos, ezek a, ezeket támogatták eddig a családi gazdaságok kárára, amely azt gondolom, hogy a helyi termékek fogyasztását kellene támogatni, és a nyomon követhetőség, a traceability sokkal garantáltabb lenne. Aztán a közegészség, a népegészségügy, az élelmiszer minősége szempontjából nagyon fontos, az alapvető fontosságú változás. Most pedig Tarabella úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! ha úgy tetszik, felháborodás tapasztalható ezt a válságot illetően. Ugye 99-ben hasonló volt a belga helyzet, valóban az agrátápláléklánzot érintette ez a veszély. Ha megnézzük a világot, a legszigorúbb szabályok nálunk vannak, csak hát jobban kéne őket alkalmaztatni. Az egyik fontos első intézkedés az lenne, ha megerősítenénk ezeknek a bűnözőknek a büntetését. Most igazából szervezett bűnözésről beszélnék ezek a fehér, inges bűnözők, akik pénzt akarnak kicsikarni ebből az egészből. És nagyon jó lenne az ellenőrzést jobban, célzottabban végig, végrehajtani. Aztán, ahogy Catherine Spiller is említette, a RABEX, a Rapid Exchange rendszere, az nagyon fontos, hogy úgy működjön, hogy minden tagállamot értesíteni lehessen egy lehetséges veszélyről, itt azért egy gyenge pont van, Biztos úr, szeretném mindezekre felhívni az ön figyelmét. Elnök asszony, utolsó hozzászóló, Já úr. Stimmt. Mikrofon funktioniert jetzt. Ja, Igen, köszönöm szépen. A német élelmiszeriparnak jó önellenőrzési rendszere van. Ez az önellenőrzési rendszer azonban nyilvánvalóan bűnöző szövetkezeteknél nem működik. Aki szándékosan, illegálisan illegális anyagokat kever az élelmiszerekbe, az nyilvánvalóan szándékosan kivonja magát az önellenőrzés alól is, éppen ezért kollégám kiegészítéseképpen három végkövetkeztetést mondanék. Először is több állami ellenőrzésre van szükség, másodszor is Hézag mentes jelentéstételi kötelezettségre van szükség a különböző élelmiszer tesztelő intézetektől, harmadrészt pedig a bűnözők, bűnöző útra térők számára nyilván magasabb büntetési éreket kell meghatározni, különösen, hogyha szándékosan járnak el. Zárásképpen pedig azt szeretném kérni, hogy jelenleg ebben az élelmiszer botrányban a terhet azok viselik, akik nem tudják az élelmiszeripari termékeiket eladni, vagy csak nagy veszteséggel. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Dali biztos kapja meg a bizottság képviseletében újra a szót. Grazie Hafna, um, Madame President. Tisztelt elnök asszony! Most, ami a megítéseket illeti, meg elhangzottak. Hát köszönöm szépen a megítéseket elsősorban. Köszönöm azoknak a részvételét, akik részletek a vitában. Én a bírálat, bírálatokra szeretnék reflektálni mindenre szeretnék reagálni. Önök mindent bíráltak, amit tettek, amit teszünk. Minket bírálnak a bürokratikus eljárásainkért, a szabályainkért. Aztán amiatt is bírálnak, hogyha bizonyos ellenőrzéseket szeretnénk végrehajtatni, ezért is bírálnak bennünket. Az üzleti ágazat bírál bennünket, mindenki morog, morgolódik, elégedetlen. Mindenki azt mondja, hogy mi csak a bürokráciát növeljük. Azonban az ilyen helyzetekben, mint az mostani dioxin botrány, azt látjuk, hogy valóban mennyire szükség van valójában ezekre az ellenőrzésekre. A mostani helyzet ezt mutatja. A mostan, most hatályban lévő ellenőrzések nagyon fontosak és nagyon is kitartónak, szigorúnak kell lennünk az ellenőrzések végrehajtásában, a szabályok alkalmaztatásában. Fogyasztó vagyok, jó magam is, és ebben a pozícióban, vagy ebben a szerepemben nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, mint a németországi fogyasztók, mint az összes európai fogyasztó. Én úgy érzem, hogy engem veszélyeztetnek, és bizalmam megrendült. Bizonyos termékekben, termékek biztonságában az is megingott és mérges is vagyok. Mert ugye ez azért következik be, mert emberek szándékosan, nem hibát követnek el, szándékosan követik el ezeket a nevezük bűncselekménynek minősülő tetteket. A legutolsó hozzászóló is említette, a rendszer nem működhet, a bűnözők dolgoznak benne, akik szándékosan megszegik a szabályokat. Nem lehet tökéletes a rendszer, ha bűnözők teszik tönkre. Együtt tudjuk garantálni azt, hogy minden jól működjön. És így nagyon is fontos, hogy minden tőlünk telhetőn tegyünk meg annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy minél kevesebb kiskapu legyen. Tehát ne legyenek kiskapuk, amelyek a bűnözőknek lehetővé teszik, hogy szárazon megúszszák. 23 éve dolgozom a jogalkotás területén, és azt látom, hogy a legnagyobb probléma nem a záradék, nem a cikk, nem a törvény egyes szövegei, szövegrészei, hanem a probléma, a valódi probléma abban rejlik, hogy a jogalkotást, a jogszabályokat nem szabadna megszegni. A védő háló az azért van, hogy a törvényszegőket kvázi el lehessen kapni. Nem szabad, hogy ezek a helyzetek megismétlődjenek. Garantálni kell azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy rendszerünket olyanná tegyük, hogy a, nem teszi lehetővé azon emberek számára, akik meg akarják szándékosan ö, szegni a szabályokat, hogy megúszszák ezt. Szárazon. De ezt tudatlanságban nem tehetjük. Tudnunk kell, hogy mi történik, tájékozódnunk kell, és éppen ezért nagyon fontos a, a RAPEX rendszer. A RAPEX rendszer működött, nem mondják azt, hogy nem működött amikor valami bekövetkezett, mindenki tudta. Ez a Rapid Learn System, ez a gyors reagálású riasztási rendszer, a RAPEX. Aztán meg kell erősítenünk azokat a szabályokat, amelyek már hatályban vannak, hatályosak. Egyetértek meg Genes asszonynal, amikor azt mondta, nagyon fontosak az útmutatások. garantálni kell, hogy a tápláléklánc elemei garantálni kell, hogy minden ellenőrzés adott a kockázatok elkerülésére. A tápláléklánc minden elemét. Mi azt szeretnénk javasolni, hogy továbbra nem elég csak bejegyeztetni a cégeket, a táp, állati táp vagy állati eleddel gyártott cégeket, nagyon fontos, hogy különböző ellenőrzéseket is végekre hajtani. Tehát a cégbejegyzés követően további ellenőrzésre van szükség. Garantálni kell azt is, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusok állnak rendelkezésre. Kapcsolatban állunk az illetékes német hatóságokkal, és örülök annak, hogy mindent megtesznek a német hatóságok, minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy ellenőrzésük alá vonják a helyzetet, megoldják ezt a rendkívüli helyzetet. Tudnunk kell azt is, hogy mi is történt, tudni kell az egész helyzetről, és nagyon fontos, hogy megfelelő intézkedések szülessenek. A aki félretájékoztatta az érintetteket, 900 gazdaságot látott el ilyen szennyezett eledele vagy táppal. Most ezt az illető céget, e, a cég ellen ö, eljárás indul Németországban. Azt is garantálhatjuk, hogy a, az exportált termékek, mint a tojások, amely tojásokat további élelmiszerek gyártására használtak volna fel. Hát sajnálatos módon öm, nem volt könnyű szétválasztani a német és nem német termékeket, öm, illetve a tesztelt tojások között a dioxin szint nagyon alacsony volt. Bár vegyesek voltak a tojások, mint említettem. Egyetértek azzal is, hogy erős szankciókat kell bevezetni az olyan emberek ellen, akik visszajönnek a rendszer le. Ezt nem mi, a bizottság tudjuk egyedül megvalósítani, mi bizottságként nem tudjuk ezeket rákényszeríteni senkire, a tagállamoknak kell megfelelően fellépniük. A tagállamoknak kell végrehajtatni őket. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, ezzel ezt a napi rendi pontot lezártnak minősítem. A kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk Közös vita, erdészeti tárgyú jogszabályok, Kamerun